határozottnak kell lennünk, és biztosítanunk kell, hogy egy robusztus piaci ellenőrzési eljárást foganatosítsunk. Köszönöm szépen. Grazie, commissar. Köszönöm, biztos úr. Közlöm, hogy kaptunk egy állásfoglalás tervezetet. Lezárom a vitát, holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. A következő ülés holnap, június 14-én kezdődik, 9-től 14 óráig, illetve 15 órától 19 óráig. A napi rendet közzétettük a parlament honlapján. Ezzel az ülést berekeztem. Köszönetet mondok a tolmácsoknak is, akik egy kicsit túl kellett.